Kedves kollégák, folytatjuk a munkánkat a zárt ülés után, ami az ingatlan politikával volt kapcsolatos. Fel tudtuk mérni, hogy hogyan lehetne még átláthatóbbá tenni az ingatlan politikai munkánkat meghallgatjuk a tolmácsok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 csak 12 óra 30 percig biztosítjuk a tolmácsolást a mai ülésen. Elnök, kérem, hogy mindenki tömören fogalmazzon, van-e módosítási javaslat a napirenden kapcsolatban, nincsen a jegyzőkönyvet, megismerhették, ha nincs ellenvetésük, akkor elfogadt mondjuk a március 21-22-i április 16-ai ülésről van szó, akkor elfogadottnak minősítjük ezeket a jegyzőkönyveket. Most pedig következik a szavazás, és az ingatlannal kapcsolatos kérdésekről Le vote sera reporté à la semaine prochaine. A szavazás a jövő héten kerül megrendezésre, 28-ai ülésünkön, tehát akkorra halasztjuk. Most a kettes számú költségvetés módosítás tervezetről szavazunk. Muresán úr jelentéséről. Megnyitom a szavazást, hogyha előkészítették a kártyájukat. Mindenki szavazott? Szavazás lezárom. Merci. Köszönöm. Sur le rapport de budget modificatif numéro az egyes számú módosításról. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, kettes módosítás, szóbeli módosítása. Ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az egész szövegről név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazás lezárom. Elfogadtuk. 30 igen, 5 nem, egy tartózkodás volt. Gratulálok az általános jelentéstevőnek. Most pedig az uniós információs rendszerek, rendőrség és igazságügyi együttműködés interoperabilitásáról szavazunk. Itt a 8-as és a 9-es napi rendi pontokról van szó. Kölmer kollega véleményeiről, tehát az uniós információs rendszerek rendőrség és igazságügyi együttműködés, menekültügy és migráció interoperabilitása, illetve határok és vízumügy interoperabilitása. Röviden megadnám a szót Kölmel jelentéstevő úrnak, hogy elmagyarázza a szakbizottságban történteket, és azt, hogy ez miként hat ki a mai szavazása. Kölmel úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Nem szeretnék időt vesztegetni ezzel a napirendi ponttal, mert már nagyon sokat beszéltünk róla. Alapvetően ez egy fontos projekt, aminek az a célja, hogy az Európai Unióban a biztonságot növelje. Természetesen nem egy olcsó projekt ez, majdnem fél millió eurót költöttünk már erre a témára, de én azt gondolom, hogy ez jól elköltött pénz volt. Úgyhogy arra szeretnék utalni, hogy tegnap az Európai Bizottság újabb számokat hozott nyilvánosságra, és alapvetően jó az, hogyha a módosított változatokról állandóan tájékoztatnak bennünket. Sajnos nem mindig azonosak a bázisok, és végül is úgy tűnik, mintha minden drágyább lenne a végén. Voltak újabb és újabb kalkulációk az EULISA kapcsán, amik rávilágítottak arra, hogy sokkal drágább lesz mindez. Nem 420 millióról van szó, hanem 481 millióról, és nagyon elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a pályázatok azok jól valósuljanak meg, és a lehető legjobb ajánlatokat fogadjuk el, és a lehető legátláthatóbb módon dolgozzunk. Ne az utolsó pillanatba érkezzenek a javaslatok, úgyhogy én a magam részéről remélem azt, hogy el tudjuk fogadni ezt a jelentést. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen. Most akkor szavazhatunk. Nyolcas módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. kilences mellette ellene tartózkodók elfogadva. Egyes mellette ellene tartózkodók elfogadva. Kettes mellette ellene tartózkodók elfogadva. tízest visszavonták. Hármas mellette ez okafogyott. Hármas mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Négyes mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Tizenegyest visszavontuk, ötös mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 6 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, szóbeli módosítás, egyes számú mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 7 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Teljes módosított javaslat, amiről név szerint fogunk szavazni. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 33 ellenében 3 tartózkodással. Gratulálunk a jelentéstevőnek. A második szöveg az interoperabilitásra vonatkozik. Itt ugye a vízumrendszer és a határok kérdése merül fel. 8-as módosítás mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 9 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 1-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 2-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 10, ezt visszavonták. 3-as módosítás mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, négyes módosítás mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 11-es visszavonták, 5-ös mellette, ellene, tartózkodók, ezt leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Scrutin est clos. Lezárom a szavazást. Elfogadva 23-12 ellenében. Hatós módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. Egyes szóbeli módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hetes módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. Teljes javaslat következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 33 ellenében három tartózkodással Kölmel úrnak gratulálunk. Akkor most pedig Niriada asszony jelentése következik. Ez pedig támogatási programok támogatásának növelése, strukturális reformokról van szó. Itt először a hetes kompromisszumról kell szavaznunk mellette. Ellene. Ezt ellenőrizzük, méghozzá elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 22-14 ellenében. Akkor ezzel a kompromisszum összes javaslatáról külön-külön fogunk szavazni. 11-es módosítás, amelyben van egy szóbeli módosítás is, amelyről először fogunk szavazni. Ez az in és out konvergenciára vonatkozik ki. Az, aki a szóbeli módosítást támogatja, ellenzi, tartózkodók, ezt le fogjuk ellenőrizni elektronikus szavazással. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva 22-14 ellenében. 11-es módosítás. Mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 31 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 32 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 33 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 34 mellette ellene elutasítva. 12 mellette ellene ezt leellenőrizzük elektronikusan, tehát a 12 esről fogunk most szavazni. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva, 21 szavazattal 14 ellenében, 13-as mellette ellene, tartózkodók elutasítva. 35 mellette ellene leellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 36 mellette ellene tartózkodók elutasítva 37 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ezzel a kettes kompromisszumban szereplő módosításokról külön-külön szavazunk. Kettes módosítás mellette ellene tartózkodók elutasítva, 17 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Négyes módosítás, külön szavazással első rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva, második rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 25 mellette ellene, tartózkodók elutasítva, 19, 18 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 8-as mellette ellene, tartózkodók elutasítva, 19 mellette ellene, tartózkodók elfogadva, 3-as kompromisszum mellette ellene, tartózkodók elfogadva. Ötös módosítás mellette ellene tartózkodók elutasítva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ezzel következnek a módosítások 21 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 22 mellette ellene, tartózkodók elfogadva. Hatos két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, második rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Hetes módosítás Ebben van egy szóbeli módosítás is. Mellette ellene tartózkodók elutasítva. Hetes mellette ellene tartózkodók elutasítva. 23 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 24 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 26 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, nézzük akkor a módosításokat, 27-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 28 mellette, mellette. Ez oka fogyott? Akkor a 29-es következik mellette. Ez is, és a 30-as is fogyottak. Vagyis, akkor következik a 9-es. Ez is oka fogyott. Jó, akkor a tízes mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Teljes módosított szöveg következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 28-5 ellenében 3 ö, tartózkodással Sal Miriáda asszonynak szeretnék gratulálni. Most pedig következik a globalizációs alkalmazkodási alap Alain Lamassur jelentésének alapján. Az Air France-ról van szó itt, ugye, kettes módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hármas mellette ellene tartózkodók elfogadva négyes mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, öt mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, hetes mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, hatos mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, A 7-es és a 8-as okafogyottak, 9-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 10-est visszavontuk, 11-est szintén, 12-es következik mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 13 visszavonták, 14 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 17 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 16. Első részéről fogunk szavazni, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 15. Itt van egy szóbeli módosítás is. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 18 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 19. Az utolsó részről fogunk szavazni, a 18-asról való szavazás figyelembevétele alapján, mellette, ellene, tartózkodók, ezt leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 18-15 ellenében 20-as mellette ellene tartózkodók elfogadva 21 mellette ellene tartózkodók elfogadva 22 mellette ellene tartózkodók elfogadva 23 mellette ellene tartózkodók elfogadva 24, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, második rész mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 25. Mellette. Ellene, tartózkodók, elfogadva. Egyes mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Most a teljes javaslat név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 31-3 ellenében két tartózkodással gratulálunk Ellen Lamász úrnak. Nous avons maintenant à nous prononcer. Most pedig két uh, átcsoportosításról kell döntenünk Szikrid Múrásán nincs itt? Köszönöm szépen, elnök úr. Jó reggelt kívánok én is mindenkinek. Az első átcsoportosítás a bizottság tízes határozata alapján történne, és következménye Alan Lamassur kollégánk jelentésének, 9,89 század millió euróval támogatnánk az EGF-ből az Air France dolgozóit. Én támogatom ezt az átcsoportosítást. Mikrofon nélkül beszél az elnök. Köszönöm szépen, akkor szavazunk a 2018-as tízes számú átcsoportosításról. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Úgy tűnik, hogy nem a szavazást. Akkor most lezárom. 23 igen, 3 nem, egy tartózkodás elfogadtuk. A második átcsoportosítással kapcsolatban köszönöm elnök úr. Administratív ráfordításokról van itt szó. 14,1 millió eurót csoportosítanának át a bizottság különböző főigazgatóságai között. Az első dolog, mi a forrása ennek a pénznek? Nos, két forrása van. Egyrészt olyan összegek, amelyeket ideiglenesen nem utaltak ki, éppen azért nem, hogy az ilyen szükségletekre felhasználhatóak legyenek, a második pedig a level főigazgatóságnál megmaradt pénzről van szó, szerződéses dolgozók esetében számítástechnikai projektekre, illetve a Home főigazgatósághoz, a NIR főigazgatósághoz, a szomszédságban folyó projektekre, a MOVE főigazgatósághoz kerül a pénz, az Open Sky megállapodáshoz több pénzre van szükség, illetve a comp főigazgatósághoz missziókra. Én megvizsgáltam ezeket az átcsoportosításokat, 14,1 millióról van szó, és azt javaslom elnök úr, hogy szavazzunk szavazzuk meg. Akkor elektronikusan szavazunk róla, mondja az elnök mikrofon nélkül, ha jól hallják a tolmácsok, megnyitom a szavazást. Elnök úr, a tolmácsok kérik, hogy használja a mikrofonját mondja az egyik képviselő. Köszönöm, mondja az elnök. Megerősítem, hogy megnyitottam a szavazást, mondja nevetve az elnök, és kérem azokat, akik még nem szavaztak, hogy tegyék meg. Egyébként pedig most lezárom a szavazást, 23 igennel, 3 nem szavazattal mm, elfogadtuk, gratulálok az általános előadónak. Ashworth úr ismertetné esetleg ajánlását a régiók bizottsága, illetve az Európai Adatvédelmi Biztos vonatkozásában a szabályzat 25. cikk alapján való átcsoportisítása kapcsolatosan. Ashworth úr a szó. Köszönöm elnök úr. Az adatvédelmi főfelügyelő két tételt jelent, három 700 ezer eurót a fizetésektől a szerződéses dolgozókhoz tennénk át, így 15 szerződéses munkatársat vehetne ő fel az új európai adatvédelmi testületbe, és így szülési szabadságokat is ki tudnák fizetni. Ez egy teljesen észszerű javaslat, nincs vele gondom, hosszú távon megtakarítást jelent, technikailag nem kell róla szavazni. A másik pedig egy IST 1-es posztot átalakítanának megint csak munkaerő felvételről van szó, a jóváhagyást javaslom, mm, technikailag nincs szükség szavazásra. Elnök úr, a kettőt együtt is jóvá hagyhatjuk, hogyha ön úgy gondolja, hogy most hagyjuk jóvá őket. Hát technikailag. Ha nincs ellenvetésük, mondja az elnök, tekintsük úgy, hogy megszavaztuk ezt a két elcsoportosítást. Az utolsó dolog pedig, mondja Esfort úr, a régiók bizottságának a kérése az átcsoportosítással kapcsolatban további információt kértünk tőlük, és még várjuk az információkat. Javaslom, hogy a következő ülésen ismertetném a válaszukat. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Tehát akkor a harmadik átcsoportosítást elhalasztjuk a következő költségvetési bizottsági ülésre, és a két elsővel kapcsolatban, ha nincs ellenvetésük, tekintsük úgy, hogy elfogadtuk őket. Most átadom a szót Monika Holmájernek, az ingatlanokról fog beszélni. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egy kis előzetes információ, erről a szavazás majd júliusban lesz. Az a párizsi projektjéről van szó. Július 9-én fogunk szavazni majd erről, és akkor az ebát megkérem majd arra, hogy jelentsen nekünk arról, hogy mi a helyzet a brit kormány támogatásával, hogy ö, ki lehessen ismételten adni a jelenlegi épületet is bérbe. Mi a helyzet? Erről szeretnék majd jelentést. 3,7 millió évente a költsége ennek az épületnek, vagyis 12 évvel számolva 2026-ig, tehát eléggé sokat kellett, kellene fizetni akkor, hogyha nem lenne egy újabb bérlő. Szerintem azért történt előrelépés. A jövőbeli helyzet az lesz, hogy az EBA ügynökség egy pályázati kiírást tett, és eh, találtak egy olyan épület, amely még kedvezőbb áru is, és a francia kormány is eh, kedvezőnek találta ezt. A költözés eh, majd egy um, bérelt épület fog történni, 24.-25. épülettel a Defense-nál. Hat évre bérlik ezt, az EBA a londoni esetből tanult, és fel kell készülnie a esetleges bizonytalan helyzetekre, és felkészültek arra, hogy esetlegesen fel kell mondaniuk ezt az épületet. Az éves bérleti költség 1,8 millió euró lesz, és 22 hónapos bérleti könnyítés van, ezt már figyelembe vettük ennek során. Tehát az új épület kedvezőbb lesz Párizsban, mint a régi Londonban. A francia kormány pénzügyi támogatást is ad 1,5 millió euró értékben a berendezés érdekében, és támogatja a bérleti díjakat is, és összességében 34 hónap bérleti díj összegben támogatják az ebát. A francia kormány pénzügyi támogatása független a kiválasztott épülettől. Az jelentéstevőkkel még meg fogjuk ezt még vizsgálni, a részteket átadjuk majd, az EBA időben és jól tájékoztat bennünket, az a benyomásom, hogy a korábbi londoni helyzethez képest, amikor minden új volt a munkatársak számára, most a helyzet már sokkal szervezetebben történik, mint korábban, és eh, ez pozitívan néz ki, és ahogy mondtam, július 9-én vagy 10-én fogunk erről szavazni és ha valaki többet akar erről tudni, akkor annak állok rendelkezésére. Köszönöm szépen Monika Halmeyernek a tájékoztatás. Nagyon fontos ez a téma. A jövő héten újra fogunk róla beszélni. Nem hiszem, hogy most bárki hozzá kívánna szólni. Következzen a következő napi rendi pont, ez a geopolitikai aktualitásokhoz illeszkedik. A Költségvetési Szakbizottság meg akarja hallgatni az Európai Bizottságot a június 6-ai határozatról, miszerint az Európai Beruházási Bank iráni finanszírozásához az EU garanciát adna a külügyi szakbizottság tagjai, és így Flakenstein úr, aki állandó Irán előadó, meghívást kaptak Lewandowski úr, eh, az iráni kapcsolatok irányítója a parlamentben szintén tájékoztat eh, bennünket. Javaslom, hogy eh, mindegyik előadó három percet kapjon. Anna Ekri Zanovska asszony a bizottság ECFIN l 1 részlegétől jött, a beruházási bankkal ő foglalkozik, illetve a fejlesztési bankkal. Bertrand de Mezier általános pénzügyi igazgató az EBB-től, a külügyi szolgálattól pedig Trotzenbart Greff úr, elnézést, hogyha rosszul értem a neveket, van itt. Ő a vezetője az iráni munkacsoportnak, és válaszol majd kérdéseinkre. Anna Krizanovska kapja meg először a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Ezt a felhatalmazásos aktust szeretném ismertetni. Az a célja, hogy az EBB külső kölcsön tevékenysége vonatkozásában a teljes mértékben jogosult országok listájára kerüljön Irán. Június 6-án hoztuk ezt a határozatot, az ELM döntést március 14-én módosította az idén a tanács és a parlament, ezzel ez összhangban van hadd mondjam el, hogy mi a lényege ennek a fellépésünknek. A felhatalmazásos aktus Juncker elnök és Mogherini alelnök javaslata alapján történt a szófiai május 16-i állam és kormányfői csúcson támogatták ezt a javaslatot. Ugye ez közvetlenül azután történt, hogy az Amerikai Egyesült Államok kilépett az Irán megállapodásból itt az egyoldalú politikai szándék megvalósításáról van szó. Hadd mondjam el, hogy mit jelent ez az aktus, és mit nem jelent. Nos, Irán jogosult országá válik az EU költségvetési garanciájára az EBB külső kölcsönzési tevékenysége keretében azt azonban nem jelenti, hogy az EBB azonnal elkezdene kölcsönöket folyósítani Iránban. A kölcsönzési döntések és a, um, az egyéb szakmai döntések az EBB irányításának kezében maradnak, a szokványos eljárási szabályok alá vetve. Talán hangsúlyoznom kell, hogy fontos az időzítése ennek a felhatalmazásos aktusnak. Két hónapos ellenvetési időszak indult június 6-án, a parlament és a tanács ellenvetésének adhat hangot, vagy újabb két hónapos reflexiós időszakot kérhet. Ugyanakkor a határozat indoklása kötődik az amerikai döntéshez, ami augusztus 6-ától vezeti be a változtatásokat. Hogyha a két hónapot meghaladjuk, akkor uh, a tehát, hogyha a két hónapos határidőt betartjuk uh, az állam és kormányfők szendékának alapján, akkor két nappal az USA intézkedések hatályba lépése előtt lép ez a döntés hatályba. Köszönöm de Mezier úr, Európai Beruházási Bank. Köszönöm elnök úr, néhány szóban eh, szeretném felvázolni, hogy milyen megfontolásokat és eh, figyelmeztetéseket eh, ajánlott az Európai Bizottság figyelmébe az EBB azóta, hogy értesült erről a döntésről. Nagyon röviden mondanám, a mi üzenetünk lényege kettős. Egyrészt nagyon korlátozott az operatív jelentősége ennek a döntésnek, másrészt viszont a az EBB-n keresztül Európa számára jelentős pénzügyi veszélyt jelent az első része a mondandónknak, tehát korlátozott a kiadása, mert az EBB dönt továbbra is arról, hogy alkalmazza-e a jogosultságot, és a döntést a kormányzó tanács tagjai hozzák meg minősített többséggel arra vonatkozóan, hogy Iránban kölcsönözzünk-e. Másrészt csak akkor lehet Iránban tevékenykedni, tevékenykednünk, hogyha kialakult egy keret megállapodásunk Iránnal, mint minden más állammal. Ez szükséges ahhoz, hogy a különböző jogokat és mentességeket, jogi és pénzügyi mentességeket szabályozzuk, amelyekre az EBB-nek szüksége van. Irán pillanatnyilag a terrorizmus finanszírozása elleni nemzetközi szabályokat nem tartja be, az Európai Bizottság szigorú ellenőrzést végez. Iránban pillanatnyilag az EBB nem tud semmit finanszírozni, csak nagyon korlátozott fellépéseket. Hát ennyit szólnék az operatív jelentőségről, ami a pénzügyi kockázatot illeti. Ugye a nemzetközi pénzpiacokhoz folyamatosan hozzá kell férnünk. Itt a dollárpiacokat is említeni kell ezért az Egyesült Államok úgy ítélhetné meg, hogy Iránt segítő szervezet az EBB, és ezért az EBB-be befektetőket is korlátozhatja az USA, az amerikai törvények vonatkoznak úgyis, ugyanis ezekre a befektetőkre. tíz 15 milliárdos finanszírozást jelent a 60 milliárdból évente az amerikai befektetés az EBB-nél az EBB bármilyen valutában biztosított tevékenységét felfüggeszthetik, mivel hozzáférünk a dollárrendszerhez esetleg kialakulhat fizetésképtelenség az EBB kötelezettségei keretében ha megkérdezik, őszintén szólva azt kell, hogy válaszoljam, hogy a piacokon ilyen eddig nem történt, de a kockázata megvan. Európán kívüli befektetőkről beszélünk, megtörténhet, hogyha Iránban valóban befektettünk. Néhány sajtócikk megjelent Amerikában, többek között a Wall Street Journalben az amerikai elnökhöz nagyon közel álló körökből, amikor ez a bizottsági döntés nyilvánosságra került, és az az ABB-t megakadályozták abban, hogy dollár kölcsönt vezessen be, és ez az ablak később nem nyílt meg újra. Az EBB ezen okoknál fogva mondja azt az Európai Bizottságnak, hogy kihatása korlátozott, viszont veszélyes ez az intézkedés. Legalább meg kellene várni, hogy mennyire fogja az amerikai kormányzat szankcionálni iránt. Köszönöm szépen a magyarázatokat Dömezier úrnak, Hát ez már a magas politikai stratégia területe, hogyan viselkedjünk a pénzpiacokkal szemben. Lehet, hogy az euró egy napon kereskedelmi fegyverré válik. Most megadom a szót Fleckenstein úrnak, aki az állandó Irán előadó a külügyi szakbizottságban, mert neki 11 óra, akkor el kell mennie. Hát már 11 óra van. But I, uh, stay... De azért egy kicsit hosszabb ideig maradok. Csak egyetlen egy kérdésem van. Egyszer figyelmeztettek bennünket arra, hogy mi történhet. A kérdésem az az, hogy van-e bármilyen másfajta alternatívájuk számunkra, hogy mit tehetnének a pénzügyminiszterek? Cette question, vous l'adressez à Monsieur de Mazière. De Mazière úrhoz szól a kérdés, gondolom, aki majd rögtön válaszolni fog most. Hát, hogy őszinte legyek, miután a BEI nem tud túl sok mindent tenni operatív szempontból Iránban. Egyébként azt nem is mondtam, hogy alapvetően nagyon kevés mozgásterünk van a különböző borítékokban a külső mandátumokra vonatkozólag. Ezért, mivel a beruházási bank gyorsan kellene fellépjen Iránban, és ezen keresztül veszélyeztetni Európát és az európai pénzügyeket, hogyha a dollár piacokon fektetne be. Ezért talán az lenne az alternatíva, hogy egy rövidebbre tudjuk zárni ezt az ügyet, és az európai pénzügyeket Iránnal kapcsolatba kellene hozni a bein kívül egy európai alap létrehozásával lehetne ezt megtenni, de hát nem tudom, hogy ezt pontosan milyen mechanizmusok alapján lehet megtenni. Rendben. Kedves Afet, tes kolléga esetleg szeretne egy kiegészítő kérdést feltenni, vagy pedig erre reagálni valamiféleképpen? Nem. Jó, akkor megadom a szót Lewandowski úrnak, aki az iráni delegáció elnöke. Köszönöm szépen az iráni delegáció számára az atom megállapodás igazából győzelme volt a profi multilaterális diplomációnak, és úgy gondoltuk, hogy ezzel meg tudjuk változtatni a világ ezen részét. De Ez nem csak egy nukleáris megállapodás volt, hanem ezáltal megnyílt egy ország, és a reformbarát erők erősödtek ezáltal Iránban. És tudtunk olyan kérdésekről is beszélni, mint az emberi jogok Iránban, a katonai műveletek Iránban, tehát ez kiszélesítette az egész képet. Mindig is a bank, illetve a pénzügyi támogatás volt a gond, az USA visszavonulásával még nehezebb a helyzet, de azért kezelhető. Az európai stratégiai eljárás egyértelmű, és ezt minden állam és kormányfő támogatja, támogatta Szófiában. A globális biztonság pillére ez, meg kell védenünk a legitim kapcsolatokat Iránnal, és ehhez kell ez a két felhatalmazáson alapuló jogi aktus, az egyik a blocking státuszt támogatja, a másik pedig az Európai Befektetési Bank hitelezési mandátumát hosszabbítja meg. Úgy gondolom, hogy a beruházási bank túlságosan óvatos volt eddig, de nincsen más alternatíva akkor, hogyha szeretnénk elérni azt, amit ígértünk. Tovább kell menni ezen a megállapodáson. Úgy vélem, hogy a döntés az Európai Unió szuverén gazdasági döntése volt. Ennyit szeretnék elmondani az iránydelegáció nevében. Köszönöm. Ön azt mondta, hogy a beruházási bank részvényesei kérik ezeket a delegált jogi aktusokat, és hogy a BEI viszont nehéz helyzetben van, nem tudja ezt megvalósítani, pedig ezt kérik ugye a részvényesek. Jelentéstevő asszony, aki Gárdia Zabel asszony, aki ezzel a témával foglalkozik, kérem szóljon hozzá. Köszönöm szépen, elnök úr. Én szerintem nem fogok tudni felvilágosításokkal szolgálni, de hát itt tulajdonképpen most nem egy konkrét iráni befektetésről beszélünk, ez igazából egy gesztus, az Európai Unió részéről egy diplomáciai gesztus lenne, hogy támogassuk a megállapodást, és az Egyesült Államok szankcióira valahogyan reagáljunk. Ez szerintem érdemes kimondani, hogy az Európai Unió és Mogherini asszony egy ilyen diplomáciai, jelképes diplomáciai hozzáállást akarnak megvalósítani. Ez sokkal fontosabb, mint a jövőbeli konkrét programok megvalósítása az Európai Beruházási Bankon belül, hiszen ugye ne felejtsük el, hogy azért a Beruházási Bankban a tagállami emberek ülnek, és ők is támogatják, ugye, mint olyan ezt a diplomáciai gesztust. Ez nem egy könnyű döntés, hiszen nem tudjuk azt sem, hogy milyen következményei lehetnek mindennek a pénzügyi piacokra vonatkozólag, illetve az Európai Beruházási Bank finanszírozásával kapcsolatban. Most anélkül, hogy belebocsátkoznánk a jövővel kapcsolatos találgatásokba, ehhez sokkal több információra lenne szükségünk, de én mégiscsak azt gondolom, hogy a politikai hozzáállás és ez a kérés, ez rendkívül fontos, és eléggé megalapozzák azt, hogy lépjünk. És még egyszer hangsúlyozom, ehhez arra van szükség, hogyha Iránt fel akarjuk tenni a javasolható országok közé, az nem jelenti azt, hogy konkrét befektetések meg is valósulnak. Tehát itt az Európai Beruházási Bankkal kapcsolatban mindig is azt mondtuk, hogy kicsit túlságosan is óvott, óvatos. Itt most nem kell félnünk semmitől, hiszen semmiféle konkrét nem rentábilis befektetésről itt most nincs szó. Ez csak egy ge- diplomáciai gesztus, még egyszer hangsúlyozom. Irán felé. Tehát szerintem én ezt gondolom most így előjáróban erről. Voilà. Et peut-être qu'un jour l'Union az is lehetséges, hogy az Európai Unió egy napon majd az eurót arra fogja használni, hogy megvédje kereskedelmi értelemben is Európát. Ahogyan egyébként ezt már a dollárral az, Európa, az Egyesült Államok is teszi. Ennek nagyon is lenne értelme. Szárváma úr, <clears throat> Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak nagyon rövid, de szeretném elmondani jegyzőkönyvbe azt, hogy bár nem tudjuk azt, hogy technikailag milyen következményei lesznek az EU pénz felhasználásának, vagy milyen fajta költségvetési hatásai lesznek ennek. De van egy dolog, amit ki kell mondani. Különben az emberek azt gondolhatnák, hogy száz százalékban egyetértünk ezzel a politikával. Ezért én azt mondanám, hogy Fleckenstein úr stratégiáját alkalmaznám, és azt kérném önöktől, és most nem egy válaszra várok, csak azt kérdezem, hogy mi egy nagyon biztos álláspontot foglaltunk el azzal kapcsolatban, hogy a közel-keleti béke irányába megfelelő lépést tettünk, ez az Európai Unió érdeke. Én ezt megkérdőjelezném, szerintem majd később derül ki azt, hogy igazunk volt-e, remélem, hogy tényleg igazunk lesz, de minden egyelőre ez ellen szól. Iránnak van pénze, van erőforrása, de mire használja, nem jó példa ez. Teljes mértékben ez ellentétes azzal, ami számunkra fontos értékek szempontjából. Ez teljes mértékben ellentétes mindennel, ami számunkra fontos értékek szempontjából. Oké, okay. most mindannyian boldogan pumpáljuk a pénzt a reformbarátoknak, de hadd mondjam jegyzőkönyvben azt, hogy ezek nem reformbarát emberek, ezek diktatúra, diktatúrát akarnak, brutálisan elmondják a saját, elnyomják a saját embereiket, és terjesztik a háborút, a területi elfoglalásokat a közel-keleten. Van egy stratégiájuk, ez pedig nem a békéhez kötődik. Köszönöm. Merci. Köszönöm. Szárváma úr volt az első a felszólalók listáján. Ő a büdzsészakbizottságtól érkezett, és egyébként az AFED-ban is dolgozik. Most megkapta Stuart Agnó úr, aki Finch urat fogja most itt képviselni a büdzsészakbizottságtól. Agnew úr. Making Iran eligible for European... Azáltal, hogy az EBB támogatja Iránt, ez nagy gondot okozhat mindenki számára. Egyértelmű, hogy UKIP tagként én ellenzem azt, hogy a pénzügyi műveletet kiterjesszék mindenfajta harmadik országra. Ebben az esetben a bizottság egy igazi politikai, diplomáciai problémát okoz Iránnal kapcsolatban, de én értem, hogy miért akarnak ezzel áthaladni, az, hogy az USA kilépett ebből a megalapodásból, az EU úgy érzi, hogy majd betölti az amerikaiak helyét. Szerintem ez a hiúsághoz kötődik, nem pedig arról, hogy meg akarják oldani a politikai kéréseket a közel-keleten. Az amerikaiak visszavonulnak, és szankciókat vezetnek be, de hogyan fog majd ez kihatni az EBB finanszírozási műveleteire, hiszen az USA piacról kölcsönzik a pénzt. Ez többször olvasható volt egy cikkben, ahol azt mondták, hogy a bank nem örül az EU döntésének, mert az USA piacra szerzi a pénzét. Hogyan fog Trump reagálni egy ilyenfajta lépésre? Mert így is nagy a feszültség az EU-USA kereskedelmi háború miatt. Ráadásul Irán már készül arra, hogy a nukleáris megállapodás elbukik, az iráni atommindenség azt mondta, hogy új centrifugákat építenek, tehát még Irán is arra készül, hogy el fog bukni ez a nukleáris megállapodás. Emlékeztetek arra, hogy a bizottság által javasolt delegált aktusok nem jelentenek demokratikus módot arra, hogy egy ilyen fajta politikailag fontos kérdést kezeljünk. Szerintem nem kellene szavazni erről, vagy legalábbis a parlamentnek ezt meg kellene vizsgálnia. Az EU-nak meg kéne várnia azt, hogy mi történik majd azután, hogy az USA bevezeti a szankciókat, mielőtt még az EU betörne Iránba. Csak kevés időnk van arra, hogy ezt kifogásoljuk, ezért azt kérem a szakbizottságtól, hogy tegyük ezt meg. Merci, monsieur Köszönöm. Döpré úr következik. Köszönöm szépen. Ez világos, hogy ez egy nehéz kérdés. Most nem a tartalmi kérdésekre szeretnék reflektálni, hanem a politikai konzekvenciákra. Világos az, hogy a jelenlegi kontextusban egy ilyen fajta döntést csak Amerika ellenes aktusként kezelni mindenki. Trump úr úgy döntött, ahogy akar, velünk nem egyeztetett, tehát ez önmagában nem problémás számomra, vagy emiatt ez nem problémás számomra, de azért figyeljünk arra is, hogy mit jelent mindez. Egy kicsit ezt úgy is fogja értékelni a világ, mint hogyha az az iráni autokrata, teokratikus rendszert támogatnánk, amely egyébként destabilizálja a közelkeleti országokat, az emberi jogokat, lábbal tiporja Sziránt, Jement, tehát ezekben a kérdésekben is betette a kis lábát, úgyhogy akár mit is gondolnak majd a tagállamok állam és kormányfői, gyakorlatban ezzel támogatni fogjuk ezt a rezsimet. Én nem igazán látom azt, hogy ezt a döntést miért kellene most meghoznunk mert itt két dologról is szó van. Mindenki tudja, hogy ez egy teorikus vagy szintű döntés, senki nem fogja ezt megvalósítani jelenleg. Akkor viszont mi értelme van az egésznek? Akkor mi értelme van? Mondják meg. Másodszorban, hogyha valaha is megvalósulna, akkor azért láthatjuk, hogy ez kockázatokkal is jár, például akár az uniós büdzsére nézve illetve a beruházási bank működésére nézve is. Éppen ezért én azt gondolom, hogy miután mi itt több a büdzsészakbizottságban ülünk, a következőképpen járjunk el. Hogyha meghozzák ezt a döntést és megvalósítják, akkor egy kockázatelemzést kell végezni. Egyébként ezt szoktuk tenni minden más dosszi esetében is. Fontos az, hogy a bizottság és a Európai Beruházási Bank kimondják, hogy pontosan milyen kockázatokkal is jár ez a döntés, amennyiben konkrétan megvalósítják. Úgyhogy én azért szeretném ezt most kérni, méghozzá ö, hivatalosan is, hogy az Európai Bizottság és a Beruházási Bank egy kockázatvizsgálatot vagy elemzést végezzenek el, és kérjük a bizottságtól azt is, hogy Trump úr döntésének függvényében mondja el, hogy mit tesznek annak érdekében, hogy az európai cégek érdekeit védjék, amelyek Iránban tevékenykednek, mert eddig nyilatkozatok szintjén sok minden történt, de műveleti szinten konkrétan semmi. Úgyhogy ezt szeretnék kérni a büdzsé szakbizottság, hogy legyen egy ilyen kockázatelemzési vizsgálat. Köszönöm szépen, felírtuk Muresán úr. Köszönöm szépen. A néppárt árnyék jelentéstevőjeként a következőket szeretném elmondani. Először is Irán vajon demokrácia-e, és tiszteletben tartja értékeinket? Világos a válasz, hogy nem. Tehát akkor el kell döntenünk azt, hogy mit is akarunk tenni. Szerviz, Szárvámá úr és Gerard Döpré is utaltak arra, hogy milyen a helyzet Iránban. Ugyanakkor tanácsi szinten a tagállamok egyetértettek abban, hogy politikailag megállapodás szülessen, vagyis, hogy a nukleáris megállapodásból nem akarunk kitáncolni, és gyakorlatilag azt láthatjuk, hogy egy ilyen rezsim, amelyet ugyan nem szeretünk és nem tetszik nekünk, de a megállapodás ettől függetlenül működik. Éppen ezért a következő következtetéseket vonták le a szakértőink, itt a házban is, vagyis meg akarjuk őrizni a nukleáris megállapodást, annak ellenére, hogy a jelenlegi USA elnök kilépett egyoldalulag ebből. Szeretnénk megőrizni tehát ezt a megállapodást, és ennek érdekében az a javaslat született meg, hogy Irán tegyük át a arra a listára, amelyen a választható országok szerepelnek. Ott van Oroszország is például, és ennek ellenére a az EIB még már azt hiszem 2015 éve semmiféle aktív beruházási politikát nem folytatott Oroszországban sem. Tehát ezért gondolom, hogy ezt a delegált jogi aktív támogathatjuk, legyen csak rajta Irán a listán, de ugyanakkor tudjuk azt is, hogy politikai értelemben milyen kötelezettségeket jelent mindez, de természetesen az is igaz a másik oldalon, hogy az EIB csak akkor végezhet tevékenységet Iránban, hogyha az megfelel a követelményeknek, és semmiképpen sem támogathatja a rezsimet semmilyen módon. Tehát ez egy politikai döntésről van itt szó. Egyelőre az Európai Beruházási Banknak azt szeretném üzenni, hogy gyakorlatilag a politikai döntéseinket végre kell hajtsa, a bizottság, a tanács vagy a parlament döntéseire gondolok. Természetesen ezt úgy kell megtegyék, hogy a kockázatokat minimálisra csökkentik, de ugyanakkor az Európai Beruházási Bank és az ottani kollégák munkáját nagyra értékelem, mert fontos projekteket intéznek, és fontos mindez, de ugyanakkor az Európai Beruházási Banknak az a feladata, hogy az európai politikákat végrehajtsa. És hogyha ezt a, ez a politikai döntés született, akkor ezt meg kell valósítani. Most a Wall Street Journal-ból is meg utalnak egy cikkre, amely a kockázatokat elemzi, hogy az EIB, illetve hogy az EBB milyen kockázatokat kell majd viseljen ezen döntése miatt az amerikai piacon. Politikai döntésre van szükség, és az biztos, hogy nem egy újságcikk alapján kell megalkossuk. Tudjuk, hogy az Európai Uniónak mik a céljai. Természetesen itt egyértelmű az, hogy a mi érdekeink nem esnek egybe Iránnal kapcsolatban a Fehérház véleményével. Bizony, ez egy nagy támadás felénk, de nekünk egységesnek kell maradnunk, és támogatnunk kell egymást. Nem gondolom, hogy nyomás gyakorlásnak, vagy akár megfélemlítéseknek is be kellene dőlnünk, amik nagyon sokszor egyébként a médiából érkeznek. Tehát legyünk felelősségteljesek, és figyeljünk oda, tehát ezt a delegált jogi aktust ne öm, hiúsítsuk meg, de ugyanakkor nagyon is oda kell figyelnünk arra, hogy az Európai Beruházási Bank milyen irányi projektekben kíván részt venni, és amennyiben van ilyen, vagy lesz ilyen a jövőben, akkor annak meg kell felelni a mi értékrendünknek. Köszönöm, Golmel úr. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich kann dem allermeisten... Köszönöm szépen. Egyetértek a kollégáimmal. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy általánosságban meg kell különböztetni azt, hogy mi is ennek a politikai háttere, és eh, nekünk hol van itt büdzsészakbizottságként feladatunk. A politikai háttér egyértelmű, most nem akarom ezt ismételgetni, amit már elmondtunk, de nem ez a feladatunk. A mi feladatunk az az, hogy elgondolkodjunk azon, hogy a tervezett intézkedések, hogy az EBB által finanszírozást garantáljunk, az tényleg a jó útja annak, hogy egy olyan pontot erőltessünk, aminek a külügyi politika helyén, a külügyi politikában van a helye. Sok mindent hallottam, ami emellett szó, de keveset, ami ez ellen. Ezért óva intek attól, hogy míg mi egy külpolitikai álláspontot képviselünk, és egy olyan eszközt választunk, amely később gondot okoz, vagy meg is bukik, ez igazából kudarc lenne az EU számára, és ezért jó, azt mondom, hogy jó az, hogyha egyeztetünk az EU tagállamok között, ezt támogatni kell, de a megfelelő intézkedést kell választani, és eh, én itt több kérdőjelet látok, mint eh, választ. Merci, Monsieur Colmel, Monsieur. Köszönöm szépen, Köl, Kölmel úr, Watt úr következik. Köszönöm, elnök úr. Nagyon furcsának tartom, hogy az iráni nukleáris megállapodásról szólva olyan fogalmakat használunk, mi szerint a megállapodásnak messze túl kellene mennie az atomsorompó betartatásán, a tömegpusztító fegyverek ellenőrzésén. A második világháború óta a nemzetközi fegyverzet ellenőrzés és leszerelés nagyon hosszú történelmet írt. Én nem hiszek benne, hogy az iráni megállapodás szabad kezet adna az emberi jogsértéseknek, az iráni rezsimnek. Hát tegnap láttuk, hogy egy egyértelműen ártatlan embert akasztottak fel. A nukleáris megállapodás nem hagyja jóvá ezeket a dolgokat. Itt az a nukleáris fegyverek terjedésének megállításáról van egyedül szó furcsa stratégiai gondolkodás azt mondani, hogy eljött az idő, hogy döntsünk. Képviselőtársaktól, illetve szakemberektől azt hallottuk ma, hogy egyáltalán nem világos a helyzet, és olyan döntéseket hozni, amelyekre nincs szükség, csak gesztus értékűek, a pragmatizmusról és a stratégiai gondolkodásról való lemondást jelenti. El kell gondolkodni a következő fejleményeken, következményeken, a kockázatok tekintetében nem értünk egyet, nézeteltérések vannak, nem tudjuk, hogy a döntésnek milyen hatása lesz, milyen következménnyel jár. De úgy tűnik, hogy abban biztos mindenki, hogy a közeljövőben nem fogunk pénzt kölcsön adni Iránnak. Tehát azt igenis úgy tűnik, hogy tudjuk, hogy ez csak gesztus lenne. Nem tudom, hogy milyen eljárásról van itt szó, de megvan a kockázata, hogy az elvek alapján hozunk egy gesztusértékű döntést, és a pragmatizmusról lemondunk. A nemzetközi kapcsolatokban nem így kell gondolkodni. Nagyon óvatosnak kell lennünk az Európai Unió részéről, és amikor ezt a döntést megfontoljuk, azt is meg kell fontolni, hogy milyen ellenvetésünk lehet, ha nem is a döntés érdemi részét, de legalábbis időzítését ö, tekintve. Köszönöm, Buchner úr, aki az AFED szakbizottság tagja. Buchner úr, bocsánat, igen. Szerintem több dolgot nem szabad összekevernünk ebben a vitában. Ugyanis egyrésztről itt van a megállapodás az atom leszerelésről, és emiatt voltak a szankciók, és a szankciókról van most szó. Aztán itt van az emberi jogok kérdése Iránban, ezzel kapcsolatban voltak saját szankciók, ezeket a szankciókat most már nem, ezeket a szankciók továbbra is megmaradnak. Aztán itt van még Irán részvétele a közel-keleten. Ezzel sem foglalkozunk most, csak is az atom megállapodásról van itt szó. Miért fogadta el Irán ezt a megállapodást? Őszintén szólva, én is harcosabb vagyok. Én ezt a megállapodást nem írtam volna alá, mert ez a megállapodás gátolja iránt abban, hogy úgynevezett békés atomprogramot folytasson. Én például nem fogadtam volna el a, a dúsítás leállítását viszont Irán elfogadta ezt a megállapodást azért, mert eh, a népességnek akartak eh, javítást, javulást elérni, és ez a kulcs az egésznek. Irán már most, most is elmondta azt, hogy a továbbiakban is eh, foglalkoznak az urándúsítással, hogyha tönkre megy ez a megállapodás. Úgy gondolom, hogy a népességnek mindenképpen jelzést kell adnunk, ez pedig az, hogy mi befektetünk ott. Hogyha a megállapodás elbukik, akkor Szaudarábia már most bejelentette, hogy nekik is lesz bombájuk. Hogyha Szaudarábiának lesz atombombája, akkor további jelentkezők is lesznek. New Yorki um, atomfegyver leszerelési konferencián voltam 2015-ben. Ott egyetemen szó volt arról, hogy elfogadjuk-e az iránt megállapodást a szankciókkal együtt, vagy pedig a teljes atomfegyverkezést hagyjuk a közel-keleten. Szerintem egyértelmű a válasz. Nem szabad ezt hagynunk, sokkal nagyobb ez a veszély. Merci nous avoir euh, fait... Köszönöm szépen, hogy szakismereteit megosztotta velünk. asszony következik most. Köszönöm szépen, elnök úr. Én csak annyit akartam mondani, hogy a kollégával teljesen egyetértek. Úgy gondolom, hogy mérlegelni kell a prót és a kontrát. Az, hogyha a megállapodást eh, nem pontosan tartják be, az sokkal nagyobb veszély, mint eh, hogyha egyáltalán félreteszik. Szaudarábia atomfegyverrel való felszerelkezése borzalmas veszélyt jelentene a régió számára. Nyilván a szankciók árát az iráni nép fizeti meg, mint mindig, nem a hatalmon lévő ajatollák életét nehezítik meg a szankciók, az Európai Unió részéről nagyon rossz jelzés lenne, hogyha nem tartanánk be a nukleáris megállapodást. Elnézést, de nem erről szól a kérdés. Ellenzem a dolgot, de a nukleáris megállapodást szeretném fenntartani. Ugye arról van szó, hogy az egyik listáról átkerülne a másikra Irán. Ennek semmi köze ahhoz, hogy a, a nukleáris megállapodás fennmaradhat-e. Igen, igen, de hát a megállapodásnak egy része kitered arra, hogy az európai cégek be tudjanak fektetni Iránban. Nagyon fontos, hogy a mechanizmusok létrejöjjenek, hogy az európai cégek ott beruházni tudjanak. A Peugeot, a Total már is kivonultak. Ez egy nagyon rossz jelzés. Irán már is Kína felé, Oroszország felé fordul. Ez nagyon kedvezőtlen, mi Európa érdeke. Ugye úgy gondolom, hogy Európának itt komoly érdekei vannak. Elnök, Más nem kéri a szót. Tehát ebben az ügyben felmérhetjük, hogy Európának mekkora a globális politikai ereje. Döpré úr azt javasolta, hogy kérjük fel a bankot, hogy készítsen egy kockázatelemzést, mekkora kockázata lenne annak az EBB számára, hogyha Iránban fellépne. Az eszmecserét le kell zárnunk, nagyon érdekes volt. A külügyi szolgálat képviselőjét, Torsten Bartfedet megkérhetjük esetleg, hogy a külügyi szolgálat álláspontját röviden ismertesse velünk? Köszönöm, elnök úr. A képviselők már említették, hogy az Európai Unióban széles körű a konszenzus a tekintetben, hogy továbbra is támogassuk az iráni megállapodást, még úgy is, hogy az USA kilépett eh, belőle, ugye a gazdasági kapcsolat fellépé, felvétel Iránnal szerves részét képezi a megállapodásnak. Tehát minden, ami ide tartozik, hosszú távon a megállapodás fenntartását segíti, éghajlati, meg különböző részei vannak ennek nem csak erről az intézkedésről van szó, hanem nyilván az USA-val is felvettük a kapcsolatot, mentességeket kértünk, blokkoló státusz módosítását, aztán a tagállamoknál tapogatózunk, hogy az olajimport hogyan folytatódhat Európába a másodlagos amerikai szankciók ellenére. Tehát folytatjuk Iránnal a kapcsolatok erősítését a 2016-os külügyi tanácsülés döntésének megfelelően, és ilyen támogató intézkedéseket javaslunk. Azt javaslom, hogy maradjunk ennyiben. A koordinátorok a következő ülésen írásos eljárásban eldöntik, de hát mivel sürgős a kérdés, nem a következő ülésen, hanem írásban eldöntik, hogy a következő ülésen szavazásra kell E, -e bocsátani egy e, költségvetési bizottsági e, javaslatot, és a plenárison az eljárási szabályzat 105-ös cikke alapján 40 képviselő kezdeményezhet javaslatot. Minden esetre el kell döntenie a koordinátoroknak, hogy mi tegyünk. Köszönöm szépen a kollégáknak, nagyon érdekes volt ez a vita. Felveti az Európai Unió politikai jelentőségét ez a kérdés. Biztos, hogy érdemes lenne vitát tartani arról, hogy a dollárnak köszönhetően az amerikaiak nagyon súlyos hát, csapást tudnak mérni. Hogyan látják az európaiak, mit kell tennünk egy ilyen konfrontáció keretében, és megerősíthetjük-e úgy az eurót, hogy az európaiak ugyanolyan potenciált lássanak benne a jövőben egy napon, mint az amerikaiak ma a dollárban. Köszönöm szépen a hozzászólóknak, köszönet az AFET tagjainak is, a bizottság, az EBB és a külügyi szolgálat képviselőjének a vitát lezárom. Most pedig következik az a mandátum, amit a Költségvetési Szakbizottság a oldalú egyeztetésben ad a 2019-es költségvetés vonatkozásában, és az előadónak meg is adom a szót. Daniele Viotti a szó. Még egyszer mondom, 12.30-kor nem később le kell zárnunk az eszmecserét Kedves kollégák, azt hiszem, hogy mindenkinek már alkalma nyílt arra, hogy heteken keresztül lássa azt a költségvetési javaslatot, amit egyébként az Európai Bizottság terjesztett be. Volt itt egy javaslat, amit én magam állítottam össze, és majd a júliusi plenárison kell róla szavaznunk. Én azt gondolom, hogy egy technikai jellegű, talán kicsit unalmas felsorolást fogok megtenni, aminek az lesz a célja, hogy a különböző bizottsági javaslatokat értékelje. Tehát nem lesz igazából politikai természetű az értekezésem, inkább technikai szempontokat fogok megvizsgálni, és pontról pontra, sorról sorra fogunk haladni, az egyes A-ban 3,9%-os növekedést tapasztalhatunk 2018-al kapcsolatban, ehhez képest. Örülünk annak, hogy az EFSI-vel rendben vagyunk, és egyetértünk a védelmi intézkedésekkel is, de nem szeretnénk azt, hogyha már egyébként sikerrel futó programok terhére menne ez, és azt gondolom, hogy ezen kívül nagyon erős hatása van ennek a gazdasági életünkre, a cégeinkre, a vállalkozásainkra, a Horizon 2020-ra, az ITER, a Galileo és más programokra. Ami az Európai Szolidaritási Testületet illeti, ezzel kapcsolatban mi örülünk természetesen annak, hogy végre elindul ez a program. Ugyanakkor nem, tartjuk, nem tartjuk elfogadhatónak azt, hogy majd a költségvetési szervek találják meg a finanszírozás módszereit. Ez így nem jó. Az európai szolidaritási alapot nem lehet ránk bízni. Az 1B-nél 2,8%-os emelkedés tapasztalható 2018-hoz képest. Örülünk annak, hogy az MFF-es programok a backlogot csökkentik, méghozzá elég jelentős mértékben, és ami az 1-es B fejezetet illeti, itt az európai kezdeményezésekre gondolok a fiatalokkal kapcsolatban, ezt még tovább kellene erősíteni, nem csak megtartani. Esetleg lehetne még növelni is mindezt, ugye itt a társfinanszírozási szintek beállításán keresztül. Természetesen oda kell figyelnünk külön azokra a kezdeményezésekre is, amelyek a tavalyi év során indultak be. A kettes fejezetnél egy 1,2%-os növekedés van, a hármasban 6,7%-os a növekedés 2018-hoz képest. Ez nagyon nagy mértékű, és ez tetszik is nekünk. Örülünk annak, hogy az Európai Bizottság a bevándorlás és a biztonságpolitikával kapcsolatos intézkedéseket tovább támogatja. Nem szabad azonban elfelejtenünk azt sem, hogy mindez 8 év folyamatos megszorító intézkedései után érkezik. Tehát itt konkrétan kevesebb, mint kétszázalékos os egyébként a növekedés, mert a válság óriási, és szerintem nagyobb pénzügyi keretekre lenne szükség ennek a megoldásához. Negyedik éve már a hármas fejezé, fejezetben minden rendelkezésre álló mozgásteret kihasználunk, tehát mi úgy gondoljuk, hogy itt lehetnek azért problémák, akkor, hogyha előre nem látható problémákat kell majd megoldanunk ebből a fejezetből. Örülünk annak, hogy az Európai Bizottság kötelezettséget vállal, de természetesen az egész európai menekült rendszer átdolgozása nélkül ez önmagában kevés. Most erre van szükség, és ugye itt főként a tagállamok közötti megállapodásra van szükség. Ezen kívül a információcsere és a katonai koordináció is fontosak. A négyes bekezdésben 13,1%-os a növekedés, de azért ez ne tévesszen meg bennünket, ez annak köszönhető főképpen, hogy a második része a törökországi menekült válság megoldásának itt csapódik le. Vagyis ez önmagában nem elégséges, mert figyelembe kell venni azt is, hogy teljes mértékben figyelembe vesszük a mozgásteret is, tehát nincsen tartalék, és nincsen mozgástér sem a négyes fejezeten belül. 100 milliót szánunk a földközi tengeri útvonal helyzetének rendezésére, de én személy szerint azt gondolom, hogy ez tényleg nagyon kevés. Ami pedig a pilot projekteket és az előkészítéseket illeti, itt a kollégák felé kötelezettséget vállalunk, Európai Parlamentként is, és a kompromisszumok tekintetében nem csak a bizottsági technikai intézkedéseket kell alapnak tekinteni, hanem a politikai kritériumokat, amelyeket ez a szakbizottság szeretne hangsúlyozni. Köszönöm. Merci, monsieur le rapporteur général. Alors... Köszönöm szépen az általános előadónak, most pedig az árnyék előadókat fogjuk meghallgatni. Monika Holmeyer. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Viatti kollégámnak köszönetet mondok a kitűnő jelentéséért. Szerintem először is az iránymutatásban megfogalmazott prioritásokat kell figyelembe venni, de van egy-két dolog, amit Vioti úr is említett, mint például a fejlesztési segítségnyújtás területe, a szomszédsági politika területe, a humanitáris segítségnyújtás területi, ahol a következő időszakban bizonyára eh, krízisekről lesz szó, az afrikai kontinensen lesznek válság által sújtott területek, és itt erre még több pénzt kell majd folyósítanunk. Így kritikusan szemlélem azt, hogy az Európai Bizottság Törökország esetében több pénzt követel tőlünk, mint a tagállamoktól. Én ezt nem tartom elfogadhatónak, ez nem elfogadható, mert eh, nem csak Törökországról van szó, nem lehet állandóan eh, erkölcsileg a magaslóról eh, beszélni, aztán pedig nem, nem adni megfelelő segítséget ahhoz, hogy a válság által sújtott terület stabilizálódjon. Vagy az történik, hogy nem tudják kifizetni a részteket, hiányos, késedelmes a folyamat emiatt. Én ezt nagyon problémásnak tartom, ezáltal az emberek továbbra is arról dönthetnek, hogy útnak indulnak, azért nem kapnak semmilyen fajta támogatást. Szeretnék még egy másik dologra is kitérni. Továbbra is javítani kell a Horizon 2020-nál, én ezt teljes mértékben támogatom, főként a COSME esetében a 2,3%-os növelés nem olyan nagy, elég nagy, magas az elutasítási arány, mert túlságosan sokan pályáznak ezekre a projektekre. Visszatérvén a migrációra és a biztonsághoz, ez az egyik legfontosabb prioritás jelenleg, és a különböző ügynökségek, amelyeket ez érint, Nekik kell a támogatásunk. Nagyon kevés munkavállaló van bizonyos ügynökségeknél, így nem tudnak megfelelni a munkájuknak. Mindig is meglep engem az, hogy az Eurojustnál hat állást kívánnak csökkenteni. Hát nem tudom, hogyan tudják már így megoldani határokon átnyúlóan a problémákat, hogyha hat embert elvesznek onnan, vagy az Európolnál a terrorizmus, vagy információs csere, öt embert akarnak ide felvenni, hát én ezt nem igazán értem. Nem tudom, hogy itt a prioritásokat jól látják-e. Van egy-két másik ünnepség is, ahol intenzívebben el kell gondolkodnunk. Az amifat jól fel kell szerelni, erre szükség lenne, sürgősen. A Dublinnek, illetve Görögországnak a nyújtható segítségnyújtás is jónak tartom. Az is jó, hogy az Európai Bizottság az Interrail programot eh, is támogatja. Így a fiatalok megismerhetik Európát, ezt folytatni kell 2019-20-ban is. Az is érdekes, hogy lesz egy European High Performing Computer Joint Undertaking is lesz. Ez is nagyon jó az új technológiák kifejlesztése szempontjából. Így még egyszer hadd köszönjem meg Viotti kollégának a munkáját. Lesz még elég munkánk a tagállamokkal, hogy sikerüljön egy normális költségvetést elérjünk. Hát nem igazán látom azt, hogy mennyire lesznek kompromisszumkészek az Európai Unióval az egyes tagállamok. Ah, Jó lenne ez az utolsó költségvetés, amit a jelenlegi ciklusban eh, megfelelő formába kell hoznunk, és el kell fogadnunk. Bízom benne, hogy a tagállamok megértőek lesznek, Kölmel úrnak adtam volna át a szót, de most látom, hogy elment. Döpré úr, tessék. Köszönöm, elnök úr. Isten hallja meg a kérését, és tényleg a tagállamok megfelelő költségvetést adjanak az EU-nak elnök úr, nagyon nagyra értékelem a Vioti úr által elvégzett munkát. Az iránymutatások nagy részével együtt tudunk érteni, bár van néhány téma, amiben inkább erősítést szeretnénk. Mindjárt röviden elmondom, hogy milyen kérdések vetődnek fel bennünk. A COSME programról ön azt mondta, hogy prioritás az ALDE frakció számára prioritás egyértelműen, ezért nagyobb erőfeszítést szeretnénk tenni, úgyhogy nem tudjuk elfogadni, hogy az Európai Bizottság a kifizetés előrányzatoknál csökkentést akar, az Erasmus Plus-szal mindenki egyetért, ez prioritás. A gyakornokokra való kiterjesztésével is, erre is kitérnénk a módosítóinkban. Harmadik probléma, ez is elvi a gály, a bizottság nem mindig tartja tiszteletbe, hogy az új programok finanszírozását új forrásból kell megoldani, nem átcsoportosítással. csoportosítással itt a szolidaritási testületnél a védelmi ipari fejlesztésnél pénzeket tennének át egyik zsebből a másikba. A 19-es költségvetési vitában szeretnénk folyamatosan emlékeztetni ezekre az elvekre. Aztán három további észrevétel. Azt gondolom, hogy a fiatalok foglalkoztatásánál, ha jól látom, 18-hoz képest 33,3%-os csökkenés lenne. Meg kell vizsgálni, hogy pontosan mit várunk el. Van egy komolyabb probléma a második fejezettel, A 2019-es költségvetés javaslatnál az éghajlatváltozási előirányzat 20%-ot tesz ki, tehát 0,1%-kal növekszik, de az egész időszakban, ami 2020-ig megy, nem tartják be a 20%-ot. Tehát 2019-ben egy picit meghaladnánk, de a teljes időszakban nem. Kérdésünk, nem kellene bizonyos költségvetési jogcímeket vagy sorokat megerősíteni annak érdekében, hogy az éghalat védelemre, illetve a felmelegedés elleni küzdelemre mindig meg legyen a 20 százalék? A Mónika Olmayer által említett másik területen mm, az ügynökségeknél három olyan ügynökség is van, ahol többletpénzre lesz szükség a Frontex, ugye a külső határok ellenőrzése nagyon fontos az egész EU-ban, destabilizáció alakulhat ki, az EASZ-ról is szó van, a közös európai menedékrendszer kialakításánál, és az Europol a rendőri együttműködésben és a terrorizmus elleni küzdelemben jelent fontos eszközt van még egy utolsó kérdésem a harmadik fejezettel kapcsolatban. 175 millió eurós többlet segítséget kapna Görögország. Olaszországról nincs szó, vagy legalábbis nem látom, hogy szó lenne. Nem kértek semmit? Te vagy a bizottság? Megnézted? Utána néztél? Utána néztél? Kérdezi a képviselő Holmeyer asszonytól, aki mikrofon nélkül kiabál. Uh, jó, a válaszodat akkor nyugtázom. Negyedik fejezet. Rövid észrevétel. Több éven keresztül 5%-os létszám csökkentést kértek az intézményektől. A szembevőszéknek a konklúziói elég meglepőek. Ugyanezen időszak alatt az ideiglenes vagy szerződéses munkavállalók jelentősen nagyobb számban dolgoztak, mint amennyi embert megsporoltak. Úgyhogy felvetődik bennem, hogy értelme volt-e ennek a kezdeményezésnek. Az utolsó észrevétel Törökország, az én frakcióm úgy ítéli meg, hogy finanszírozni kell a Törökország megállapodást, vagy eszközt, ez nem csak a migrációs problémák miatt, hanem az európai politikai helyzet miatt is fontos. Felvetődik bennem a kérdés, hogy mi a helyzet a csatlakozásukkal. Az nagyon kérdéses. Elnök, köszönöm szépen az észrevételeket. Nirjede asszony mint árnyék előadó a GUE részéről nincs itt, Tarand úr sem a zöldektől, az FDD-től van valaki, Kölmel úr most jön be, esetleg elmondja az értékelését Viotti úr jelentéséről, a július 12-i háromoldalú egyeztetési mandátumról van szó. Ez az előkészítése a 2019-es költségvetési egyeztetésnek reményeink szerint. Nem? Nem. Akkor Rübig úrja a szó, tessék. Ja, Köszönöm szépen, köszönöm Viotti kollégának. Úgy gondolom, hogy jól választotta ki a súlypontjait Fontos az, hogy az adóbevételek növekedjenek, mert hogyha a vállalatok jól működnek, akkor szerintem ez jó lehet az adók bevétele szempontjából is, és így a programokat lehet támogatni, amelyek egyre fontosabbak. Holmeyer kollega már beszélt fontos kérdésekről az Eurojust, egy nagyon fontos téma számunkra, ennek az előtérben kell állnia azt is láthatjuk, hogy az együttműködés nem igazán működőképes, legalábbis nem úgy működik, ahogy kellene. Az ENISA, az adatvédelmi hatóság, vannak közös pontjaik, horizontális kommunikációs feladatuk lenne, és erre kell törekednünk, így hatékonyabb lenne a rendszer. Arról is szó van, hogy a európai hálózatfejlesztési eszköz tényleg többletértékkel jár az állampolgáraink számára. Az európai hálózatfejlesztési eszköz, ez az a befektetési program, ahol új munkahelyeket lehet teremteni, és valóban ez a program meg is térül, mindenfajta befektetés tehát jó az adóbevetelek szempontjából, ez jó lehet a védelem szempontjából is, mert a későbbiekben vagy a szorítási testületek szempontjából, amelyek ugyanis nagyon fontosak a jövő szempontjából. Utolsó pontként az EPP egyik súlypontját szeretném kiemelni, a Horizon 2020-at. Számunkra nagyon fontos az, hogy ebben a programban jelzést adjunk arra, hogy Európa a nemzetközi versenyben nem szabad, hogy visszaessék. Az Európai Kutatási Tanács ugyanolyan minőséggel rendelkezik, mint a Nobel-diások, tehát itt mindenképpen felzárkóztunk, és ezeken a területeken szerintem meg tudjuk mutatni azt, hogy a parlament súlypontot akar ennek is adni. Az Erasmus Plus programmal együtt ez az a program, amely a fiatalokat leginkább vonza, és pontosan a fiatalok támogatása során lehetőséget kell adni, lehetőséget kell adni a Wi-Fi for You programnak is, ez is a közelemény pozitívan fogadja. Még egyszer mondom, hogy Viotti kollégát támogatjuk, nagyon fontos az, hogy a tanácsal szemben ezeket a, programok, ezeket a pontokat kiemelhessük. Merci, Monsieur Rubig. Köszönöm szépen, Rubig úr. Tehát itt a harmadik fejezetről van szó a mandátumon belül, a többiről nincs. Bárki más kéri a szót, úgy látom, hogy nem. Úgy gondolom, hogy az Aquarius odüsszeája talán ráveszi a bizottságot és a tanácsot arra, hogy bizonyos prioritásokat újra gondoljanak a 19-es költségvetésben. Ami a fiatalok foglalkoztatását illeti, azt kérdezném, hogy nem lehetne az előirányzatokat strukturálisabb intézkedésekre, például a szakképzésre, gyakornoki munkára fordítani, mert ez strukturáló jellegű, és a munkanélküliséget csökkenti a fiatalok körében több országban is súlyos probléma a munkanélküliség, és úgy gondolom, hogy az irányzatokat lehetne így címkézni. Végül pedig a védelmi, ipari beruházásokat szolgáló alappal kapcsolatban hangsúlyoznám, hogyha az Európai Unió szintjén védelmi kezdeményezéseket teszünk, talán a nemzeti költségvetésekben csökkenhet ezeknek a mértéke, és egyfajta következetesség érvényesülhetne meg lehetne mérni, hogy mekkora az európai hozzáadott érték, azt hiszem, hogy ez egy elég jó érv amellett, hogy az Európa kívánatosságát erősítsük, Európa vonzerejét erősítsük. Jurel úr esetleg elmondaná, hogy az Európai Bizottság hogyan értékeli az Aquarius hajó viszontagságai a költségvetési tervezet módosítását fogják eredményezni? Őrel úr, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy világos mindenki számára, aki követte ezt a vitát, hogy a szolidaritás az Európai Unión belül és a tagállamok között a migráció terén egyre nehezebben kivitelezhető. Ez egy nagyon éles vita, intenzív vita, ami eddig nem hozott a tanácsban konszenzust a Dublini rendelet módosítását illetően, úgyhogy egyértelműen a, oda kell figyelnie a bizottságnak arra, hogy hogyan alakul ez a vita, és ha szükséges, módosítanunk kell a költségvetési tervezetet. Még azt hiszem, hogy nem tartunk itt, de nagyon ö, szorosan nyomon követjük a vita alakulását. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, nagyon konstruktív a jelentése, és a bizottság természetesen mindig rendelkezésre áll szakmai, technikai információkkal. Hadosszak meg némi technikai információt, amire utalt az előadó, azzal kapcsolatban, hogy a közös intézkedések rendeletét módosítanánk a fiatalokról szóló kezdeményezés vonatkozásában 26-án, a jövő héten tesszük meg a javaslatunkat, ami a bizottság folyamatos értékelését illeti, illetve most folyó értékelését illeti a pilotprojektek és előkészítő fellépések vonatkozásában, ugye ezeknek az előzetes értékelését a parlament kérte. Gondolhatják, hogy ez nagyon nagy munka, zajlik a bizottságnál ez a munka, és az előzetes értékelést eh, elvileg a hónap tehát június végére tudjuk elvégezni, a július 12-i trilógus előtt még. Azzal zárnám, hogy most, hogy politikai egyetértés van a védelmi kezdeményezésről és a szolidaritási testületről is, e két politikai megállapodás pénzügyi kihatásait egy módosító levéllel fogjuk beleilleszteni a költségvetésbe, valamikor a nyár után fogják ezt megkapni önök. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Rüel úr. Viotti úrnak adnám vissza a szót a zárásra. Köszönöm, és engedjék meg, hogy megköszönjem nem formális módon mindazoknak a kollégáknak, akik felszólaltak, mert ők a nagyon értekes és nagyon-nagyon hasznos felszólalásaikkal javítják az anyagot. Ha értékelnem kell mindezt, politikai értelemben, és nem annyira technikai értelemben, mint a, ahhoz képest, ahogyan azt a bevezetőmben említettem, A jövő héten a frakcióktól megérkező módosítások tükrében és a jövő heti napra kész anyag kidolgozása kapcsán, ugye a kompromisszumok kidolgozására gondolok, nagyon világosan kell majd fogalmaznunk konkrét célok mentén. természetesen. Az, hogy majd mi történik a tanácsban és a tanácssal, az megint más kérdés. Kedves elnök úr, ön és Holmeyer asszony és más kollégák is utaltak a migráció kérdésére és az akvárius esetére. Hát engem azért nagyon meglep az, hogy mindig meg kell várni az, hogy valami történjen ahhoz, hogy felébredjen a lelki ismeretünk, a tagállamok szintjén legalábbis, minden esetre, hogyha az Aquarius ügy valamit megtanít majd a tanácsnak is, akkor talán mi is hozzá tudunk járulni ahhoz, hogyha több humanitárius segítséget akarnak, hogyha azt akarják, hogy kevesebben szálljanak partra, vagy eleve kevesebben induljanak el, akkor Afrikában kell többet befektetni. Ehhez pedig arra van szükség, hogy a költségvetést növeljük. Máshogy ezt nem lehet elérni. Mert különben a tagállamoknak kell majd elmagyarázniuk a, tag, a közvéleménynek azt, hogy más költségvetési sorokat nyírbálnak meg, nincsenek befektetések, és így tovább. És azt kell majd elmondják, hogy nem Európában, nem Afrikában kell befektessenek, ami nagyon nehéz. Ezt meg kell értenünk, ezt meg kell magyaráznunk a tanácsnak is. Remélem, hogy a tagállamok részéről egy észszerű hozzáállást lehet majd tapasztalni. Olaszországot itt többször is említették. Én örültem volna, hogyha itt lennétek volna azok a képviselők, akiknek inkább segítenünk kellene, de most ugye ők Olaszországban vannak, mert ők kapták meg a többséget a kormányzáshoz. Ami pedig a konkrét pontokat illeti, az Interrail-től kezdve a humanitárius segítségnyújtás Horizon 2020, és mindazok, amikre történt utalás, ezekkel kapcsolatban megérkeznek majd a módosítások, ezeket megpróbáljuk majd beépíteni, és Rübik úrhoz hasonlóan én is azt szeretném, hogyha Európa ennek a költségvetési ciklusnak az utolsó évében egy ifjúságbarát büdzsét támogatna, tehát itt egy erőteljes ifjúságpolitikai orientációra van szükség. A szakbizottságon belül is sokat kell majd dolgoznunk, a parlamenten belül is sokat kell majd dolgoznunk, és végül majd az egyeztetések során a tanácsa és a bizottsággal is szót kell értenünk, és hát ugyanakkor a tagállamokra is hatnunk kell, hogy egy kicsit puhább álláspontokkal érkezzenek a tagállamok a tanácsi ülésekre. És végül egy utolsó köszönetnyilvánítás és szolidaritást szeretnék nyújtani a tolmácsok felé. Köszönöm. Merci, monsieur le rapport. Köszönöm, jelentéstevő úr. Ez nagyon sokat ígér. Reméljük, hogy Európa ismét mondjuk úgy, hogy örömöt tud majd adni az embereknek, és Viotti úr jelentésével kapcsolatban ma este 6 óráig várjuk a módosításokat. Itt a Büdzsészakbizottságban június 28-án fogunk szavazni, vagyis a jövő héten. És ezzel. Én azt hiszem, hogy felfüggeszthetjük az ülésünket, és akkor így 12 óra 30 előtt be tudjuk fejezni a munkát, köszönjük a tolmácsoknak a munkáját, és reméljük, hogy a tolmácsok munkajogi konfliktusára is sikerül majd mi hamarabb megoldást találni. Köszönöm szépen, az ülést felfüggesztem. 14 óra 30-kor folytatjuk.